megvizsgálta, és november 25-e hatállyal azt érvényesnek találta, úgyhogy ezt a 105 per 6-os cikk értelmében az elnökök értekezlete, amennyiben nincs ellenvetés, a Költségvetés és Költségvetés előző Bizottság részéről, akkor ez érvényessé válik. bármelyik frakció vagy 40 képviselő 24 órán belül ellenvetést fogalmazhat meg. Ha ez nem történik meg, akkor az ajánlás alapján a képviselő